itt most az Európai Parlament előtt nagy megrendüléssel szeretnék önökhöz szólni. Nikol Fontán négy nappal ezelőtt elhunyt az európai mm, idea, ideának áldozta az egész életét. Nagy hálával tartozunk neki. Őt először 1984-ben választották eh, meg, és kiváló tagja volt az Európai Parlamentnek 23 éven keresztül, eh, csak két év megszakítással, amikor is Franciaországban miniszterként szolgált. A hosszú évek során a parlamentet teljes mélységében megismerte, eh, az adminisztrációt, a politikai életet, és nagyon megerősítette az Európai Parlamentet a alelnök is volt, illetve elnök is, és nagyon nagy elkötelezettséggel dolgozott az együttdöntési eljárás kiterjesztése és az Európai Parlament szerepének erősítése mellett. 1999. június 20-án megválasztották az Európai Parlament elnökének valódi megegyezés volt ez, és ő volt az, aki az Egyesülve a sokféleségben mottót megtestesítette, és az elnöksége alatt ezt meg is élte. Ő szimbóluma az európai elkötelezettségnek, és ez meghatározza, az, e-, az egész gondolkodását és a politikai fellépését. Természetesen különbözőek vagyunk, de a különbözőségünk gazdagít bennünket. A közös európai kultúra különböző 3000 éves európai kultúra különböző megnyilvánulásairól van szó, közös gyökereink és közös alapértékeink vannak, és csak ennek köszönhetően tudunk fennmaradni és gazdagodni globális szinten az Európai Parlament nevében ő, ő írta alá 18 évvel ezelőtt az alapjogi kartát. Meg, meggyőződése volt az, hogy az Európai Parlament feladata ezen értékek képviselete mindenütt, és a demokrácia mellett állt ki és ezért Afrikára is különös figyelmet fordított, hiszen ez az a régió, ahol a leginkább, legnagyobb számban alkalmazzák az halálbüntetést, a legtöbb újságírót bebörtönöznek, ahol a nők nem élvezik az egyenlő jogokat, ahol a demokráciát lábbal tiporják. Ő az alapjogok világító tornyának tekintette az Európai Parlamentet, és ez volt a meggyőződése. Amikor megválasztották az Európai Parlament elnökének 1999-ben, Nicole Fontaine beszélt arról is, hogy szükséges közelebb kerülni az európai polgárokhoz. Én tiszteletemet fejezem ki az ő munkássága előtt, és ő, az ő, neki a munkájához az is hozzátartozott, hogy a helyszínen, a terepen jelen legyen, a polgárokhoz minél közelebb kerüljön. Számos konferencián, felszólalásán eh, hangsúlyozta ezt. Az ő jelenléte, az emberekhez való közös, közelsége, közvetlensége, párosult azzal, hogy fantasztikus képessége volt arra, hogy meghallgassa az embereket. Az euró bevezetése, akkor, amikor ez <clears throat> ellenkezéseket is kiváltott, ő emellett teljesen elkötelezett volt. E, a nagyon fontos tervei között volt, vagy projektjei között volt testvérvárosi programok megvalósítása, ez, eh, ezek is közelebb hozzák egymáshoz az embereket. Ez a közelség az, ami rendkívül fontos. Nikol Fontán <clears throat> nagyon bátor és tisztánlátó politikus és elnök volt. Amikor a e, talibán az Afganisztánt megszállta, akkor meghívta ide a parlamentbe Massoud tábornokot, és a párbeszédet kereste. Itt a palesztin tanács elnökét és a Knesset elnökét egyszerre fogadta itt az Európai Parlament plenárisán, ez is, ez egy, ez is egy fant, fantasztikus pillanat volt. Tony Blair-t is eh, megpróbálta meggyőzni arról, hogy alá kell érni az alapjogi kartát. 99-ben eh, <coughs> tanús bizonyságot tett erről a nyitottságról, és erre mind a mai napig nagy eh, szükség van. Ebből a szempontból alig változott valami. Ő továbbra is köztünk marad, olyan kollégaként emlékezünk rá, aki tudott beszélni az emberek nyelvén, és ez egy nagyon fontos ideának a megvalósítását segítette. Az Európai Parlament nevében szeretnék köszönetet mondani az elnökasszonynak, Nikolnak a bátorságáért, a kitartásáért, a polgárok érdekében folytatott munkájáért. És ahogy gyakran emlegette, minden elhangzott. Köszönöm szépen! Weber. Most pedig megadom a szót Weber elnök úrnak. Négy, perc, négy percre, hogy méltassa Nikol Fontent, tessék. Az EPP, we are... Elnök úr, tisztelt kollégák! A néppárt nevében rendkívül szomorúan gondolunk Nikol Fontenre, aki elhunyt. Először is családjára, barátjaira gondolunk. Az egyik legnagyobb néppárti képviselőt veszítettük el, igaz barátot, aki szinte 20-23 éven keresztül mellettünk volt itt ebben a házban. Karrierje során Nikol Fonten aktívan tevékenykedett az oktatás politikák terén, tudta, hogy társadalmainknak értékekre van szüksége. Tudta, hogy az értékekhez vezető út az oktatás ez a keresztény demokrácia alap elképzelése. Nikol Fonten óriási keresztény demokrata volt, meggyőződéses európai. A néppárt képviseletében elsőként lett az Európai Parlament női elnöke, és nagyon erős nő volt. A közelmúltban Nikol Fonten felhívott minket arra, hogy újraindítsuk be az európai folyamatot azt mondta nekünk, hogy Európát megint olyan projekt fémjelezze, amelyben bízhatnak az emberek. Kövessük őt egy nagy keresztény demokrata emlékére, az erős nő emlékére, a meggyőződéses európai emlékére. Köszönöm a figyelmüket! Nyilvánvaló, hogy Weber elnök úr minden ö, frakció nevében emlékezett ö, Nicole ö, akárcsak ö, Guy Verhofstadt tette ezt ö, korábban. Kérem, most egy perces néma csenddel emlékezünk Nicole Fontendre. Köszönöm. Köszönöm elnök úrnak is, aki itt akart lenni közöttünk a mai napon, és emlékeztetni minket Nikor fontaine alakjára. Kedves kollégák,